Good morning, ladies and gentlemen. I'm very glad to see all of you today here after the summer break. Sok szeretettel köszöntök itt mindenkit. A nyári szünet után első alkalommal találkozunk. Remélem mindenkinek kellemesen telt a vakáció, és kezdhetjük a kemény munkát. Köszönöm köszöntöm Önöket tehát a Regiszakbizottság ülésén. Kezdjük a napirend elfogadásával, amelyet mindenki megkapott. Van egy javaslat a napirendhez képest napirendhez, Van Nisztelrooy úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit nehézkes volt a munka megkezdése, napirend elején ugyanis világos megegyezésünk volt azzal kapcsolatban, a, a bizottsággal kapcsolatban, illetve a bizottsággal megegyeztünk a napirenddel kapcsolatban, de most mi van velük? Elmentek? Elnök, igen, hát egy elég világos volt a rend tervezet az eszmecseréről, azzal kapcsolatban, hogy az év során mikor, hogyan találkozunk a bizottsággal. Az egész évre meg volt ez már szervezve, a szeptemberi ülésre is. Sajnos a biztos napi rendje nem teszi lehetővé, hogy részt vegyen ezen az ülésen, de nyilván tudják, hogy küldött egy levelet, amelyet én átadtam önöknek, amely tehát arról szól, hogy a partnerségi egyezményekkel kapcsolatos előkészítési munka hogyan folyjon, az ex-ante feltételhez kötés, és azt is elmondta, hogy bármilyen későbbi ülésre szívesen eljön. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez majd megoldható lesz, és majd a többi biztos, biztossal együtt majd megbeszéljük. A másik kérdésem, mondja Van Nisztelrooy úr, a búcsúzó főigazgató már nincs ugye itt, mi a helyzet az újjal? Igen, ez a másik kérdés. Volt egy kellemes eszmecserénk a búcsúzó főigazgatóval, most pedig egy új főigazgató van. A titkárság kapcsolatban áll a főigazgatósággal, és az igazgatósággal is, és hamarosan meg lesz ez az ülés, ez a bemutatkozó ülés talán a következő alkalommal már, de ez mindenképpen a radarunkon van. Van-e más kérdés a napi rendel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadjuk az ülés napi rendjét. A következő ülés minek elfogadása 2016. július 13-14 a mm, jegyzőkönyvek, a jegyzőkönyv tervezett online megtalálható, <clears throat> hogyha nincsenek ellenvetések az ülés során, akkor elfogadottnak tekintjük az ülés jegyzőkönyvét. A következő pont a Regi Bizottság 2017. évi ülésnaptár tervezetének elfogadása. A szakbizottság és a delegációs ülések szervezésért felelős szolgálatok, amelyek a tolmács, tolmácsokat, illetve a termeket foglalják le, 2017-re tettek egy javaslatot. Hát nem kell hangsúlyoznom, hogy mennyire nehéz összehangolni ezt a feladatot az összes szakbizottság részére, de a szolgálatok részéről megkaptuk ezt a javaslatot. Kérem mindenki ö, nagy figyelemmel vizsgálja ezt meg, mert vannak bizonyos módosítások benne, már nem lesz olyan sok csütörtök délutánunk, de lesz viszont hétfő délutánunk. Úgyhogy kérem mindenki nézze meg, és megpróbálhatunk módosítani rajta, de nem gondolom, hogy mindent megváltoztathatunk a javasolt ülésnaptárral kapcsolatban. Can we approve the calendar, or there will... Elfogadhatjuk ezt az ülésnaptár tervezetet, vagy van-e már most valamilyen javaslat? Let us say that we approve it. Akkor elfogadottnak tekintjük, és megpróbáljuk ennek megfelelően szervezni az utazásainkat. Jó, akkor elfogadtuk. Chairs announcements. Elnök közleményei. Csak annyit mondanék, hogy mindenkit üdvözlök a nyári szünet után. Remélem, hogy mindenki szerencsésen visszaért, és a minden jót kívánok, jó munkát kívánok az év végéig. Biztos vagyok benne, hogy a Regi Szakbizottság az évek során megkezdett gyümölcsöző együttműködését fogja folytatni, és, és mindenkinek jó munkát kívánok az év végéig. Nos, akkor következik a szavazás. Uh, do we have uh, somebody from ECR group? Van itt valaki az EKR-től? Ha jól értettem, Foreva úr um, <clears throat> dugóban áll, és nem helyettesíti senki. Uh, Változtassuk meg esetleg a szavazás sorrendjét? Ezt megtehetnénk. Van úr itt van. Poreba úr nincs itt. Vogan úr itt van. Nem akarják megváltoztatni a sorrendet? Nem. Hát akkor, akkor szavazunk. We vote with I'll explain <laughs> We vote... Mindjárt elmagyarázom, hogy hogy fogunk szavazni. Poreba úr jelentése az első. A földgáz ellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések. 994 per 2010-es jogszabály. Erről fogunk szavazni. Ez az első. 113-as módosítás mellette, ellene. Elutasítottuk. 114-es mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. 115-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 8-as módosítás. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. 116-os módosítás mellette. Nem, nem, nem, nem, Oka fogyott, mondja az elnök, bocsánat. Tízes kompromisszum két részben. Mellette, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tizedik, tízes kompromisszum, másik rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt most ellenőrizzük. Második rész tehát, tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences módosítás, nem? 121-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 10-es <clears throat> mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 14-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 127-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os oka fogyott, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es Lehet? Szavazhatunk? Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 129 mellette. Oka fogyott. 14-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 132-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 134-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadó. 135-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 136-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 137-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadó. 139-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadó. 141-es mellette ellene tartózkodás elfogadó. 142-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 26-ost, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést. 145-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 146 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 149-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 150-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 151 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 152-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 153 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 154 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 155 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 157 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 158 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 159 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 160 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 161 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elfogadtuk. 162-es <coughs> mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 163 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 164 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 165 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 166 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 167 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 168 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 171 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 172 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 173 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 174 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 175 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 176 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadó. 46-os módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 50-es, 54-es, mellette, nem, elnézést kérek, mégis az 50-esről szavazunk először, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 54, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 55, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 56 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 57 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 58 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elnézést. Visszamegyünk a szóbeli módosításhoz. Ez az én listámon hibásan szerepel. Tehát volt itt egy szóbeli módosítás, bárki ellenzi-e a szóbeli módosítást. Nem? Rendben, akkor erről szavazunk. Az ötös kompromisszumról a szóbeli módosítással együtt mellette ellene tartózkodó elfogadva. 66 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum két részben. Első rész, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. És most? Leellenőrizzük, vagy elutasítva? Elutasítva. Tehát az első részt elfogadtuk, a második részt elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 75 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 76 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 77 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 78 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 79 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 80 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 81 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 82 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 83 mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük, 83-ast leellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. és elutasítva. 84. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 85. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 6-os, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 86. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 87 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 92 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 93 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 94 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 95 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 96 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 97 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 99 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Százas mellette ellene tartózkodók elfogadva. 101 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 102 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 103 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 104 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 105 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 106 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 107 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 108 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 109 mellette ellene tartózkodó, elutasítva. 110 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 111 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 112 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most pedig a teljes jelentésről fogunk szavazni, és ezzel megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Köszönjük szépen. Nem látom még itt a jelentéstevőt, de majd bizony, minden bizonyal megérkezik nem sokára. Következő szavazás Általános költségvetés 2017, összes szekció, jelentéstevünk Vogan úr szeretne hozzászólni. Nem, köszönjük. Akkor most következik egyenesen a szavazás. Kezdődik az egyes kompromisszummal, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 11 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15. Itt van egy szóbeli módosítás is. Vannak-e ellenvetések? Nincsenek, akkor 15-ös a szóbeli módosítással együtt mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 21, ezt visszavonták, 4-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26-os módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodók. Én szerintem ezt elfogadtuk, de ellenőrizzük le. 27-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Végső szavazás. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Fogan úr, gratulálunk, elfogadva. Következik egy másik jelentés, Ruász jelentés, Európai Szemeszter, Gazdaságpolitikai Koordináció, 2016-os prioritások megvalósítása. Ezzel kapcsolatban szeretne valamit mondani, kedves jelentéstevő úr, nem? Akkor következik a szavazás. Egyes módosítás. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes módosítás. Itt most egyenesen megyünk a kettes kompromisszumra. Mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük le. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást, elektronikus ellenőrzés következik. Lezárom a szavazást. Nagyon sajnálom, elfogadva. Egy kicsit újra kell magamat öm, szerveznem, nem vagyok túlságosan éber ma. Köszönöm. Köszönöm, hogy türelmesek velem. mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum a következő mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28-as, itt van egy szóbeli módosítás is, vannak-e ellenvetések? Nincsenek. Tehát szavazunk a 27-esről, a szóbeli módosítással együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 30-as elnézést, hatos kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 52-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. 53-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. És most következik a végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadva. Köszönjük szépen! Most a szavazásnak vége. Thank you very much. And now we continue. Folytatjuk a munkát. A következő napi rendi pontunk strukturális reform támogató program 2017-2020-as időszakra vonatkozóan. A jelentéstevőnk Van Nistelrooy úr és Krell asszony, ők fogják beterjeszteni a jogalkotási javaslatukat, amely arra vonatkozik, hogy a strukturális reform támogató programunk hogyan nézzen ki. A javaslatnak megvan a maga jogalapja, a 175-ös és a 197-es cikkek. A legfontosabb része a több éves programnak 2017 és 2027 között a technikai segítségnyújtási költségvetési tételből kerül majd átcsoportosításra a kohéziós alap és más alapokból. A jelentéstevőink azt kérték, hogy legyen egy második eszmecserénk is, amely majd a módosításokra vonatkozik. Ezt így jól értelmezem? Igen. akkor addigra már meg fognak érkezni az ECON szakbizottságtól érkező hozzájárulások, amelyek az 54-es cikk értelmében való együttműködés értelmében vonatkoznak meg, érkeznek meg, és még a budget és a kultúra, a PES, szintén véleményeket fognak küldeni az 53-as szabály értelmében. Ezzel kapcsolatban az utolsó megjegyzés, amit szeretnék elmondani, ez arra vonatkozik, hogy figyelembe véve azt, hogy ez a téma, ez az együttműködés, a régiók bizottságával való együttműködés a 2014-es megállapodásunk tekintetében egy fontos kérdés, éppen ezért a régió bizottságánál a vélemény mai vitában szólalni. Tehát meg is kezdhetjük. Krél asszonynak adom meg a szót, illetve Nisztelrooy úrnak. Van Nisztelrooy úr kezdi. Köszönöm eh, a bevezetést, mert eh, már abból kiderül, hogy eh, hol is tartunk most. Ez a javaslat számos témán áthúzódik, ami azt jelenti, hogy nyilván érinti a REGI, mint vezető bizottságnak a szerepét. Ugye annak idején volt vita arról, hogy melyik bizottság kapja ezt a parlamentben ezt a témát. De eh, nekünk egyébként teljesen átlátható módszerünk van arra, hogy eh, előkészítsük ezeket az anyagokat. Eh, meghívtuk a kollégákat a gazdasági szakbizottságból, a költségvetési és egyéb bizottságokból is, annak érdekében, hogy egy közös javaslatot dolgozzunk ki, és együtt csináljuk végig a döntéshozatali eljárást. Amit ön mondott, elnök asszony, az az igaz, egy technikai anyagról van szó, a szankciók miatt azonban egy fontos anyagról van szó, különösen ez a módosítók számában is megnyilvánul. A cél az, hogy gyorsabban és jobban csinálják a strukturális reformokat az országok, és ha megnézzünk egyes országokat, különösen Görögországot, akkor látjuk, hogy egy ilyen eszköz fontos, mert a szavak önmagukban nem elegendőek, Egyrészt van technikai támogatásra lehetőség, amelyet a regi alapokból lehet kapni, illetve ebből az új eszközből. Tehát az átláthatóság, az együttműködés, a nyitottság volt a hozzáállás alapja az elmúlt hónapokban, és amikor beszélgetéseket folytattunk Rélasszonyjal és a köztisztviselőkkel, mindenkit megszólítva, akkor valóban Eh, ezt tartottuk szem előtt, eh, amikor a regionális főigazgatósággal és a biztossal is beszéltünk. Eh, igazándiból most is kaphattunk volna válaszokat a kérdésekre. Amikor a számokat néztük, akkor Krillasszony és én nagyon örültünk annak, hogy a 2014-2020-as időszak keretében növelni tudtuk a technikai támogatásra szánt költségvetést, és hogyha most megkérdezzük azt, hogy el van-e költve ez a pénz már, akkor azt mondhatjuk, hogy nem, nem, nincsen lekötve, nincs elköltve. Ebben a költségvetési sorban a DG régiótól és a mi alapjainktól pénzek vannak erre az új javaslatra szánva. Tehát a regi prioritásokat nem érintik ezek a változások, és erre kértük, vagy e, e ezt mi fontosnak tartottuk mindig. Amikor a módosítókat vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az Európai Bizottság részéről az ország specifikus ajánlások kétharmada az kohézióval kapcsolatos. Tehát valóban történnek változások, és annak mi a középpontjában vagyunk, de erről önöket nekem nem kell győzködnöm, hogy az FC alapok fontosak eh, a fellendülés, a hosszú távú, eh, kapcsol, hosszú távú reformok eh, részéről. És hogyha megnézzük a növekedést, a teremtést, az IKT-t, a tematikus koncentrációkat, például a környezetvédelmi kérdéseket, akkor megint csak mi állunk a középpontban. És a módosítókkal valójában a javaslatokat mi megerősítjük, mert erősebb alapokra helyezzük ezt az alapot, és jobban összhangba hozzuk a kohéziós politikánkkal, miközben eh, nem nyúlunk alapvető eh, más témákhoz, eh, amelyek az Econ-ra tartoznak, mint például a bankrendszer megreformálása, mert a, mi nem vagyunk felelősek a bankrendszer működéséért itt a regionális bizottságban, de a végső felelősség az ebben a vonatkozásban mégiscsak a miénk, mármint a kohéziós politika vonatkozásában. Elvégeztük tehát a munkánkat, és most eh, gondolkoztunk ugye néhány dolgon együtt, eh, és eh, megadom a szót akkor Krél kollégának, hogyha megengedi az elnök. Persze, természetesen Krél asszony a szó. Köszönöm szépen. Én is szeretnék minden kollégának köszönetet mondani. A Betúnak és a titkárságnak Valóban a kezdetekben lehet, hogy egy kicsit zavar merült fel azzal kapcsolatban, hogy ez lesz-e az első közvetlen beavatkozás a Juncker tervbe a strukturális alap ellen. Nos, hogyha miután megnyugodtunk és megnéztük szépen nyugalomban, hogy természetesen nem a kohéziós politika megszüntetéséről van szó, vagy, vagy, vagy kiüresítéséről van szó. Nagyon jók a tapasztalataink a görögországi Task Force-szal, a strukturális alap eszközöknek majdnem 100%-át sikerült így végrehajtani az Európai Bizottság technikai támogatásával. Azt gondolom, hogy összességében mindenképpen jó ötlet, jó gondolat az, hogy az Európai Bizottsági technikai segítségnyújtásból fennmaradó pénzt kezünkbe vesszük, és a tagállamkomok önként, amelyek valóban szeretnének reformprogramokat megvalósítani, őket technikai szinten szakértelemmel támogassuk. Ez jó ötlet, de mindennek ellenére világossá tettük a jelentéstervezetünkben, hogy lehetőleg a reform, olyan reform projekteket kell támogatni, amelyek a kohéziós célokat szolgálják, és amelyek nem teremtenek precedenst jövőbeni finanszírozásra, hanem a fennmaradó pénzt költjük el, ezzel dolgozunk, a tagállamoknak lehetőségeket adunk a reformra, és hogyha a program lejárt, akkor lejárt. Persze lehet, körül lehet nézni, lehet informálódni, megnézni, hogy van-e mindennek értelme, vannak-e pénzek, állnak-e rendelkezésre pénzek. Minden esetre ez nem jelent automatizmust, ez nem jelenti azt, hogy majd ezt meghosszabbítjuk, aztán majd itt valahonnan lesz rá pénz Világossá akartuk tenni azt is, hogy ez, ezeket világosá akartuk tenni, és ezért nyújtottunk be módosító javaslatokat. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy támogatandó program. Megpróbáltunk módosító javaslatainkkal elérni azt, hogy ne oda vezessen mindez, hogy egy hatalmas bürokratikus öm, gyakorlat jöjjön létre, hanem a módosító javaslatainkkal inkább egyszerűsíteni akartunk az egész folyamaton, kicsit kevesebb bürokráciával, a lehető legkevesebb bürokráciával elérni a változtatásokat. A módosító javaslatokkal a kollégákat arra kérem, hogy a módosító javaslataikkal ne egy ne ne abba az irányba módosítsanak, hogy bonyolítanák a helyzetet, és a tagállamoknak még több kérdés merüljön fel emiatt. Természetesen ellenőriznek kell a pénz útját, az Európai Parlamentet tájékoztatni kell arról, hogy mely projekteket valósítják meg, de ne az legyen ennek az egésznek az eredménye, hogy jelentések, rendeletek és ellenőrzések hatalmas gőzhengerrel lehetetlenné teszi a munkát. Mm, nekünk az áll az érdekünkben, hogyha a tagállamok a reformokat végre akarják hajtani, minél gyorsabban és minél átláthatóbban tegyék meg ezt, és ennek megfelelően dolgoztuk ki a módosító javaslatainkat. Örülnék, hogyha a kollégák ezt az álláspontot követnék. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Most a raportőröket hallottuk. Az árnyék előadóknak adom meg most a szót. Tomasics asszonyt nem látom. Úgy, tűnöm, hogy, úgy tűnik, hogy nincs itt. Elkovcsics úr kap szót. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni önnek a vezető szerepet, amit játszat, és hogy támogatja ezt a programot, amely kapcsolódik a kohéziós politikához, és megerősíti az együttműködést, és megerősíti az európai szemesztert is, illetve előmozdítja azt. Vannak olyan, vannak országok, amelyeknek konkrét és nagyon specifikus kívánalmaik vannak. Krél asszonynak és Nisztorolónak köszönöm a munkáját. Ami, amikor erről a programról, ennek a felállításáról beszélünk, a strukturális reform támogató programról, akkor ezt bizakodva tesszük, azt remélve, hogy az Európai Bizottsággal jó megállapodást sikerül elérnünk. Támogatom Van Roy és Krél asszony módosítóit, mert az ő módosítóik mindannyiunk törekvéseit tükrözik, és azt is remélem, hogy minél hamarabb elkezdjük az érdemi munkát, ezzel az anyaggal kapcsolatban, minden tagállam számára fontos, és minden olyan rendszer jó működése szempontjából fontos, amely rendszerek eh, a finanszírozáshoz kapcsolódnak. Remélhetőleg, tehát lehetőleg hamarabb el tudjuk kezdeni a munkát. Köszönöm, elnök. Eh, MSZ urat nem látom. No, they're not present, Miss... Demato asszony kap szót. Köszönöm szépen. Ez a második eszmecserénk a strukturált reformokkal kapcsolatban. Az első a biztossal való eszmecser volt májusban. Most megérkeztek a módosítások a jelentéstevőktől, ezzel a rendelettervezettel kapcsolatban, úgyhogy mostantól kezdve tulajdonképpen összehasonlíthatjuk álláspontjainkat, megnézhetjük, hogy ki mit gondol mindenről. Beszélhetnék arról, hogy a jelentéstevők milyen javító szándékkal írtak módosításokat, például a hatos számú, amely a tízes bekezdéshez kapcsolódik, és amelyben arról volt szó, hogy mennyire fontos, hogy a parlamentet tájékoztassák, aztán itt van a tízes módosítás, ahol kimondjuk azt, hogy az ehhez kapcsolódó a finanszírozás nem szabad, hogy jövőbeli precedens teremtsen, hanem a probléma gyökerénél kell majd hatnunk. De én szerintem itt a probléma egy alapvető ellentmondáson alapszik, amely a 29-es módosításban kerül megmagyarázása, ez az ötös bekezdéshez kapcsolódik. Ugyanis itt a célkitűzéseket kellene világosan meghatároznunk. A jelentéstevők itt azt írják, hogy szociális inkluzió, oktatásképzés, szociális kérdések, egészségvédelem, migráció, határvédelem és kohézió. A probléma az az, hogy a strukturális reformoknak semmi köze a kohézióhoz. Ha csak nem annyi, hogy ezek egymást kioltják, vagyis 143 millió eurót vesznek el tőle annak érdekében, hogy ezt a programot finanszírozni tudjuk. Ez nevetséges. Nevetséges, hogy mindez abból indul ki, ami Cipruson és, Görögországban történt. Strukturális reformok alatt a definícióból adódóan azt értjük, hogy a munkaerőpiacon milyen reformok valósulnak meg, vagyis a társadalombiztosítás a szolgáltatások privatizációja, és nem beszélve az oktatás és a képzés kérdéseiről. Ahogyan ezt már Görögországban, Cipruson, Portugáliában láthattuk, a strukturális reformprogramok nem járulnak hozzá sem a növekedéshez, sem pedig a javuló növekedési esélyekhez. Sőt, ezzel ellentétesen növeksz, növelik a munkanélküliek számát, és ezzel hatalmas szakadékokat támasztanak a társadalomban. Görögországról esett szó, amely most már a trojka gyarma, gyarmatosítási területe, és elárasztották a multinacionális cégek. 30 és 55 között, százalék közötti a görög fiatalok munkanélkülisége rátája. 270 százalékkal nőtt a depressziósok száma, és igen sokan elvesztették társadalombiztosítási jogosultságukat sem. Nézzük most az oktatás és a képzés kérdését. Van ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes tanulmány, amelyet egyébként a parlament végeztetett el a Liber szakbizottság számára. Ennek a címe az, hogy milyen hatása van a válságnak az alapjogokra az Európai Uniós tagállamokban. Például az oktatás és a képzés területén a megszorító intézkedések Görögországban és Cipruson azt okozták, hogy marginalizálódtak az eleve nehéz helyzetben lévő csoportok, vagyis még kevésbé valósul meg az oktatáshoz való jog. A Cinque Stelle, tehát az öt csillag mozgalom elutasítja ezeket a strukturális programokat, ezért úgy gondoljuk, hogy erre nincs is egyáltalán szükség, inkább ezzel ellentétesen kellene hatni, a különböző régiók közötti különbségeket csökkenteni kellene. Szerintem semmi értelme nincsenek a strukturális reformprogramnak. Én úgy gondolom, hogy ennek még akár administratív szempontból sincs értelme. Itt vannak már azok az eszközök a kezünkben, amelyek az operatív programok megvalósításához szükségesek. Ezeken keresztül a régiók jobban fel tudják szívni az alapokat, a 2014-2020 közötti időszakra nézve a régióknak és a tagállamoknak adtuk meg a felelősséget arra, hogy megvalósítsák ezeket a programokat. Nem gondolom, hogy itt kísérleti tervekre lenne szükség arra vonatkozólag, hogy 2020 után majd hogyan néz ki a helyzet. Köszönöm. Thank you. Thank you. very much. Uh, now I'll give the floor. Köszönöm. Omersi úrnak adom meg a szót, aki átszaladt egy másik bizottságból, ahol szavazás volt. Köszönöm. Önél Madame la Présidente, merci. Je m'excuse d'arriver en retard. Mais... Köszönöm, elnézést kérek, hogy késve érkeztem, az MV szakbizottságban voltam ahol a párizsi megállapodás ratifikációjáról szavaztunk. Ebben a kérdésben beszéltünk a biztossal, és egy sor értetlenséget fogalmaztunk meg, a kohézióval kapcsolatban, a e, pénzekkel kapcsolatban. És e, én üdvözlöm azt a munkát, amit e, raportőrök elvégeztek, melyiknek célja az volt, hogy amennyire csak lehetséges, újra megvalósuljanak a kohéziós célok, megjelenjenek újra a kohéziós célok. Azt el kell mondanom önöknek, hogy még mindig maradt egy sor nehézség, mert még mindig bizonyos módon instrumentalizálni akarják a kohéziós politikát annak érdekében, hogy más célokat kövessenek, amelyeknek semmi közük, vagy nem sok közük a regionális politikához, és itt most különösen azokra a célokra gondolok, az európai szemeszter céljaira gondolok. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy támogatnunk kell a raportőrök javaslatát, melyeknek célja, hogy megerősítsék a technikai, cél, a technikai segítségnyújtást a regionális politika céljaik megvalósítása érdekében, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy utoljára forduljon most elő az, hogy a kohéziós politikát más célok szolgálatába akarják állítani. A Regi Szakbizottságnak ezt nagyon élesen ki kell jelentenie, mint ahogy ezt a biztosnak is elmondtuk, amikor megjelent itt előttünk. Köszönöm. Thank you. Thank you very much. Köszönöm. És most pedig folytatjuk az eszmecserét Albrecht úrral, aki a Költségvetési Bizottság raportőre. Jól mondtam, ugye? Köszönöm szépen, elnök asszony. Annyit szerettem volna elmondani, hogy osztom azt a véleményt, hogy a helyzet nem igazán egyszerű. Az első benyomásunk az volt, hogy a kohéziós pénzeket más célokra akarják eltéríteni, legalábbis, hogy ezt a tendenciát véltük felfedezni, főleg, hogyha a makrogazdasági kondicionalitást nézzük meg a, a kohéziós politikában. Ez volt mind az ország specifikus ajánlásokban ezzel kapcsolatos vitának a tárgya. A tagállamoknak a osztályspecifikus ajánlások iránymutatásait vagy ajánlásait végre kell hajtaniuk. Talán az egyetlen lehetőség erre a pénzügyi források felhasználása. A kérdés, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Ez, mindez azonban nem kötelező, hanem önkéntes. A kérdés tehát az, hogy a tagállamok kérik-e majd azt, hogy ez az eszköz, bizottsági eszköz, kihasználják-e majd a hazai reformok végrehajtására. Ez az egésznek a gyenge pontja. Az érem másik oldala, hogy a tagállamokat nem lehet erre, erre kötelezni, nem lehet arra kötelezni őket, hogy európai kohéziós alapok beli pénzeket használjanak erre a célra. Nagyra értékelem a jelentéstevő igyekezetét, hogy amelyben azt mondja, hogy még akkor is, hogyha a pénz a struktúrás alapokból jön az országspecifikus ajánlásoknak megfelelően reformok végrehajtására fordítják, Nos, tehát a jelentéstevő azt próbálja megmutatni, hogy mindez nagyon szorosan össze kellene, hogy kapcsolódjon a kohéziós politikával. Hogyha mert hogyha a kohéziós politikai alapokból finanszírozok, akkor kohéziós politikai célokra kell ezt ö, fordítani. De hogyha más politikák, más aspektusok merülnek fel, akkor azokat kizárjuk. Hogyha mindez kohéziós politikán belül ö, tartjuk, és felmutatjuk azt, hogy az ország specifikus ajánlásokban fontos a kohéziós politika, addig jó. De ha a kohéziós politikából veszük ki a pénzt, más célokra akarjuk megvalósítani, fordítani, 2020 után más lesz már a helyzet. Mhm. Úgyhogy ez egy jövőbeni kérdés, hogyha és ha ez így lesz, akkor a kohéziós pénz ez tulajdonképpen csak tartaléknak számít majd a jövőben mások számára, akik majd ezt kihasználják, hogyha szükségük van rá. A regi bizottság ugye azt mondja, hogy igen, jó, egyet tudunk érteni, olyan pénzről van itt szó, ami a kohéziós alapokból kerül felhasználására, de azért nézzük meg, hogy hova megy. A Digi régióból egy másik intézményi struktúrába kerül ez át. Ezek az általános megjegyzéseim ezzel kapcsolatban, hogyha azt mondják, hogy rendben van, de nagyon szorosan kell kapcsolódni a kohéziós politikának, az rendben van ez világosan megjelenik a szövegben és a Költségvetési Bizottságban is ugyanezt a megközelítést fogjuk támogatni. Köszönöm szépen, Novákov úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már hónapokkal ezelőtt, amikor a javaslatot, elkészít, a tervezetét elkészítették, már akkor is feltettem bizonyos kérdéseket, e, és nem kaptam ezekre még választ. Például ne, ne, ne vegyék úgy a kérdéseimet, mint hogyha egyértelműen ellenezném, vagy egyértelműen támogatnám ezt a javaslatot. Egyszerűen csak tisztázni szeretnék bizonyos dolgokat. A programozási eredményekkel kapcsolatos pontok még mindig nem világosak. A költségvetés kb. 5 millió euróról beszél. Valóban azt gondolják, hogy egyes tagállamokban 5 millió euróból el lehet érni valamit? Hát szeretném látni, hogy Franciaországban vagy, vagy Németországban mit fognak elérni 5 millió euróval hogyha most egyet értünk azzal, hogy a kohéziós alapokat fogjuk másra kihasználni, más célokra, akkor ezzel megnyitjuk az utat azelőtt, hogy még több kohéziós politikai pénzt használjunk föl egyéb célokra jövőre, vagy még az utáni években. Négy éves tartalma van ennek a programnak. Azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a strukturális reformoknak sokkal több időre van szükség, reformokhoz több időre van szükség, mint négy év munkaerőpiac, oktatásügy területén például. Tehát biztosítanunk kell azt, hogy a, ezen négy év után is folytatódjanak a programok. Persze én egyetértek azzal, hogy a tagállamokban szükség van strukturális reformokra, de operatív programokkal nem, nem teszünk eleget már most is, hiszen ezeknek ehhez megfelelő céljuk van, de technikai segítségnyújtást lehet adni a helyszínen. Hogyha most megengedjük ezt az átfedést, akkor azt gondolom, még több administratív terhet vagy bürokrácia, bürokráciát hozunk létre. Egy másik hatóság, végrehajtó hatóság ugyanazt a feladatot kell majd, hogy elvégezze. Aztán a helyszíni szakértelem, illetve a bizottsági szakértelem nyújtása a helyszínen a tagállamok, ezt ki fogják használni? Hát nem tudom, meglátjuk. Nem vagyok pessimista, de azt gondolom, hogy sokkal világosabbá kell tenni ezt a javaslatot, mert különben az a mellékíz marad az ember szájában, hogy valami mást akarnak elérni, mint, a, mint ami a papíron van. Szerintem tisztázni kell az egészet, és részleteiben elmagyarázni ezt az egész programot. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök Nilsson úr következik. Köszönöm szépen. Én részt vettem a vitában. Nem tudok az anyanyelvemen beszélni, úgyhogy ezért vagyok kénytelen angolul beszélni. Uh, as, as usual, Eh, eh, Van Nistelrooy and... Mint általában Nisztelrooy úr és Krél asszony a munkát végeznek, amikor együtt működnek, a helyes dolgokra koncentrálnak. Egy svéd példát mondanék, minden új strukturális alap eh, kiutalásnál hatalmas hatalmas csatározások vannak a központi és a helyi szint között a helyi szakértelem szak, ö, nyújtásával kapcsolatban. A helyiek azt mondják, hogy, illetve a civil társadalom azt mondja, hogy erre azért van szükségünk, hogy például a KKV-kat támogassuk, kis szövetkezeteket, egyesületeket, hogy részt vegyenek a programokban. Nagyon szükség, nagy szükség van a technikai segítségnyújtásra, a kormány pedig azt mondja, hogy nem, nem, a kormányzati hatóságokat kell finanszírozni finanszírozni ebből a pénzből, és ezt is teszik. A helyi szint mindig elveszíti ezt a csatát, minden alkalommal, öt évente. Azt gondolom tehát, hogy ez alkalommal is egy nagy csata merül ki. A pénzügyminiszter azt fog, küzd majd ezért a technikai segítségnyújtásért, és még akkor is, ha nincs rá szükségük, a pénzt be akarják zsebelni és a helyi és regionális szint pedig nem fogja őket támogatni. Ennyi, így néz ki Svédországban a helyzet. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Vannak-e egyéb javaslatok? Krélasszony? Pontosan erről ezt akartam én is említeni, amikor azt mondtam, hogy nekünk magunknak is tisztáznunk kellett, hogy ez az új eszköz mire szolgál. A két utolsó hozzászóló teljesen világossá tette, hogy ez a félreértés még mindig létezik. Ez a program, ez az eszköz nem az arra szolgál, hogy a bankok reformját például Csehországban ebből finanszírozzák hanem a célja az, hogy ha például a cseh köztársaság szeretne reformot végrehajtani, az Európai Bizottság azt mondja, hogy rendben, hogyha ehhez szükségetek van technikai segítségnyújtásra, akkor küldünk hozzátok egy bank szakértőt, az IVF a valutalapból, vagy bárhonnan, aki hajlandó és tud segíteni nektek a reformot megszervezni. De a reformot magának az országnak kell végrehajtani. Persze, hogy több időre van ehhez szükség, mint négy év, de nem is ez a lényeg ennek az új eszköznek, hogy, ezt a, ez, hogy ő maga, hogy ebből finanszírozzák ezeket a projekteket, és ebből szervezzék meg, hanem egyszerűen technikai szakmai segítségnyújtásról van szó. Ezért a 142 millió e, euró nincs felosztva, Svédország ennyit kap, Németország annyit, Bulgária meg amennyit, nincs ez így felosztva hanem ez csak lehívásra működik. Szerintem e, Svédország nem fogja ezt kérni, nem fogja ezt lehívni, mert azt gondolom, hogy Svédország elég jól működik azt gondolom, hogy Németország sem fogja igazán kérni ezt a pénzt, de el tudom képzelni, hogy Horvátország kéri majd, vagy Bulgária kéri majd. És most itt eh, azt mondani, hogy a bankreformnak nincs sok köze a kohéziós alapokhoz, ez kivétel kellene, hogy legyen. De hogyha mondjuk valaki, valamelyik ország munkaerőpiaci reformot, vagy egészségügyi eh, reformot akar végrehajtani, ezek olyan témák, amelyeket a kohéziós alapokból is lehet finanszírozni, van elég példa, és azt gondolom, hogy van elég szükséglet és igény is arra, hogy ezt a technikai segítségnyújtást kihasználják. Jensznek teljesen igaza van, az a vita, amely a tagállamokban folyik a technikai segítségnyújtásért, az mindenütt ugyanilyen forgatókönyv szerint folyik. De egyetlen tagállamot sem fosztunk meg semmitől. Az a pénz, amit az Európai Bizottság bölcs előrelátásában öm, megtakarított, ebből vesszük ki, vagy ami megmaradt, ebből vesszük ki a 142 milliót. Világosá kell tenni, hogy ez szorosan összefügg a kohéziós politikával, az, annak is világosnak kell lennie, hogy ez precedens, illetve kivétel, nem precedens, hanem kivétel, illetve senkit nem szabad arra kényszeríteni, hogy ezt igénybe vegye, hanem valóban önkéntességen alapuljon. És az is világos kell, hogy legyen, hogyha egy tagállam ezt nem használja ki, akkor ennek nem az lesz a következménye, hogy az ország számára tervezett kohéziós pénzeket töröljék. Ez, a, ez az összekapcsolódás nem létezik. Nagyon fontos, hogy világosan fogalmazzunk. Igen, talán módosító javaslatok még javítani tudnak a megfogalmazáson, de ez az irány, amit közösen választanánk. Köszönöm szépen! Egyes kérdéseket azt hiszem, hogy itt sikerült megválaszolni. Fényként asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnézést, hogy kért de késtem, azt hiszem, hogy egy kicsit korábban kezdődött az eszmecsere, mint ahogy ezt tervezték, ezért nem tudtam az egész vitát mm, folyamatában követni. Hogyha valaki kisebb frakcióból jön, akkor le, gyakran van más, több feladata van, és nem tud mindenhol ott lenni. Nos, köszönöm szépen a javaslatokat. Az én frakcióm mit szeretne? Mi mindannyian nagyon örülünk annak, hogy hogy egy inkluzív vitára került sor, a regi, a koordinátor, az illetékes, de a többiek is um, részt vesznek a vitában. Szeretnénk az a kollégák által felvetett összes pontot bevenni a javaslatba, de ahhoz az Európai Bizottság javaslatát alapjaiban kell megváltoztatni, és akkor politikai szinten, szinten folytana, folytatódna a dolog, nem pedig kis szakmai, technikai részen a, ez a kohéziós alap, ez mindenképpen nagyon jó ahhoz, hogy segítsen a tagállamokat abban, hogy a kohéziós politikával kapcsolatos ráfordításokat koordinálja, összeigazítsa, a fenntartható beruházásokat koordinálja, de az Európai Bizottságban javaslatában azt láttuk, hogy nagy veszély is felmerül, mert hogyha ezt az eszközt rosszul használják, úgy használják, hogy strukturális reformokat eh, támogatnak ebből, vagy, vagy eh, arra kényszerítenek egyes tagállamokat, hogy bizonyos politikáikat egy bizonyos irányba eh, mozdítsák el, ami esetleg annak a tagállamnak az adottságainak vagy igényeinek nem felel meg, akkor ezzel nagyon-nagyon félre lehet vinni ezt az eszközt. Úgyhogy az én frakcióm azt támogatja, hogy jobban koncentráljunk a kohéziós politikára. Megnéztük a ciprusi task force-ot, ez nagyon-nagyon hasznos volt, amikor a strukturális alapok hatékony felhasználásáról volt szó, más területeken azonban nem igazán volt, nem igazán volt hatékony, úgyhogy emiatt kellene a gazdasági kormányzás és egyéb, de nem tartozó politikai területekről elterelni a vitát, és hogyha inkluzív folyamatot akarunk a beruházási prioritásokról a tagállamokban, illetve ezen alapok hatékonyabb felhasználásáról, akkor a civil társadalmat is be kell vonni, nem csak a nemzeti és regionális eh, szereplőket, hanem a civil társadalmi szereplőket is, és ehhez mindenképpen jó lenne a források elosztását is itt eh, mm, le rögzíteni ezen szereplők számára, hogy ezek valóban hallatni tudják a hangjukat. Aztán a jogok biztosításának lehetősége, eh, a helyi szakértők, a regionális szereplők támogatása annak érdekében, hogy ne legyen az a benyomása az embereknek, hogy az európai központi mm, politikát próbálják rájuk erőltetni. Szeretnénk együttműködni más Mm, résztvevőkkel, a jelentéstevővel, árnyék jelentéstevőkkel. Azt gondoljuk, hogy ez a javaslat még egy kicsit mégrehatóbb elemzést igényeltet, szükségeltet, és a többi frakcióval együtt ezt próbáljuk majd elérni. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Van-e egyéb hozzászólás? Oh, Mr. Van Nistelrooy wants to answer some... Akkor Van Nistelrooy úr válaszolhat. Hát akkor először is elmondanám azt, hogy ez az egész folyamat még nagyon nyitott, nagyon sok szakbizottsággal kell összehangolnunk a munkát, sok módosítás érkezik majd még, és helyes egyensúlyokra kell törekednünk. És szeretnénk, hogyha megvalósulna mindaz, amit tervezünk. A regi ebben vezető szerephez jutott, és abban is marad. Ez teljesen egyértelmű kell legyen. Ez nem egy bekezdésben szerepel, hanem mindenhol. Tehát a legfontosabb az, hogy bármiféle információhoz jutunk, akkor azt mi fogjuk megszervezni. Tehát ez stabil, nyílt, átlátható folyamat, és önkéntes alapon működik. Senkinek nem kötelező ebben részt venni, és megvizsgáljuk azt, hogy milyen sokat tettünk már a technikai segítségnyújtáson keresztül. Ez meg is marad, ezt nem kell, ez a pénz az külön kezelendő, nem kell összekeverni ezzel a mostani kezdeményezéssel, és ez egyébként szerepel is a dokumentumban. Szinergiákra kell törekednünk, és például az 50-es módosításban, ahogyan Krél asszony is elmondta, itt arról van szó, hogy jobban, integráltabb formában kell dolgoznunk, ezt mondtam én nem olyan régen el. Néha ebben a házban a Költségvetési Szakbizottság fújja a passzát szelet, de hát itt most nem erről van szó. A mi célunk az az, hogy az egyik politika a másikat kiegészítse, a gazdaságpolitika és a regionális politika egymást. Nálunk van egy fontos eszköz, 42 millióról beszélünk, nem, nem milliókról beszélünk, hanem milliárdokról. Ilyen formában kell erre az egész tekinteni. A felvetett kérdések jók, egyáltalán a kérdezés helyes dolog, reméljük, hogy jó irányba megyünk, és a bizottság is azt mondta, hogy hajlandó velünk kéz a kézben járni. nem olyan, mint a teve orra, ahogyan azt a holland mondás mondja. Úgyhogy ebben az értelemben remélem, hogy gyors eljárásra számíthatunk. Alapvetően minden azt célozza, hogy minél hamarabb meggyógyítsuk ezt a beteg gazdaságot, munkahelyeket teremtsünk, és így tovább. Én nem gondolom, hogy mi a legfontosabb ö, nagy eszközeinkkel ne tehetnénk semmit. Mindenképpen tudunk hatást gyakorolni, de hosszú távon kell gondolkodnunk, stratégiai megközelítésre van szükség, a gazdasági növekedést kell megtámogatnunk. Ez a lényeg ennek az egész jelentésnek. Bizony, ön nagyon fontos kérdést tett fel, uram, a biztossal való eszmecsere kapcsán, a kohéziós politikára vonatkozólag, ez tényleg egy nagyon fontos eszköz, és ebben az új támogatási rendszerben is az kell, hogy maradjon. Itt nem két egymással ellentétes oldalról van szó, hanem szinergiák kialakítására kell törekednünk, és majd meglátjuk, hogy hogyan működik mindez. Köszönöm szépen a támogatást. Köszönöm szépen. On this dossier. First of all, to... Engedjék meg nekem, hogy néhány gondolatot én is elmondjak ezzel kapcsolatban. Krél asszony és Van Nistelrooy úr társjelentevők ebben a ügyben. Én úgy gondolom, hogy az ő munkájuk, az ő hozzáállásuk, a szinergiákra való törekvésük, a bizottsági dosszié és a regi szakbizottság felelősségi körek között nagyon nehéz, nehéz ezt a felelősséget, ezt a programot a regi szakbizottságnak az ászlajára tűzni. Ugyanakkor rendkívül fontos az, hogy megoldásokkal álljunk elő. Kiegyensúlyozott megoldásokra van szükség, olyanokra, amelyek összekötik a gazdasági kormányzás, növekedés és munkahelyteremtési célokat, valamint a kohéziós politika szerepét mindenben. Éppen ezért még egyszer köszönöm szépen ezt a nagyon konstruktív hozzáállást. Remélem, hogy az összes kérdésre majd eh, választ tudunk adni, már hát csak azért is mondom ezt, mert a mai napon azt hallottam, hogy az elején nagyon sok kérdés merült fel, rengeteg aggály, aggodalom volt. Most már sokkal kevesebb a kérdés, mert, vagy a nyitott kérdés, mert a jelentéstevők jó munkát végeztek, úgyhogy remélem, hogy ez a vita nagyon gyümölcsöző lesz. Ez egy új eszköz, egyelőre nem ismerjük ezt az eszközt, de a felelősség nekünk jutott, hogy működő képessé tudjuk ezt tenni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy vitát folytassunk, módosítsunk, és gondolkozzunk el azon, hogy hogyan lehet ezt az eszközt koherensebbé, működőképesebbé tenni az egész kohéziós politika vetületében. Én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy megfelelő vita feltételeket teremtsek. Most pedig Ógezrén asszony következik, aki a Régiók Bizottságától érkezett, és a Régiók Bizottságában ő a jelentéstevője ennek a témának. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy megkaptam a szót, és még egyszer az összes kollégának köszönöm a munkáját, akik meghallják az én szavaimat a régiók bizottságánál véleményeket készítünk, ezzel a dosszéval kapcsolatban már a múlt év áprilisában megtörtént, illetve ennek az évnek az áprilisában megtörtént, ez több mint 20 módosítással. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos eszköz, lehetőség arra, hogy az Európai Parlament, az konkrétan az Önök Szakbizottsága és a Régió Bizottsága munkája között és ezen keresztül, ezen az új eszközön keresztül tudjuk megvalósítani ezt az elmélyült együttműködést, és ezzel hozzá tudunk járulni a gazdasági integrációhoz. Ugyanakkor a demokratikus legitimitás kérdése is felmerül, a helyi és regionális hatóságoknak biztosítani kell azt a szerepet, amely rájuk vár a strukturális reformok megvalósításában. Remélem, hogy ez az együttműködés majd bebizonyítja pozitív hatásait. Egy támogató programról van szó, amelynek az a célja, hogy önkéntes alapon technikai segítségnyújtást adjunk a tagállami strukturális reformokhoz. A bizottsági javaslatot szerintem még ki kell egészíteni, illetve módosítani kell. Mi úgy gondoljuk, hogy az administratív kapacitások, az intézményi kapacitások javítása nemzeti szinten nagyon fontos, de regionális és helyi szinten is éppennyire fontos, és ehhez kell ezt a támogató programot hozzáigazítanunk. Emlékezzünk rá, 40%-a az ország specifikus ajánlásoknak 2016-ra nézve felvetik a közigazgatási technikai segítségnyújtás kérdését a helyi problémák megoldása területén, hiszen a helyi és regionális önkormányzatoknak fontos szerep jut ezeknek a programoknak a megvalósításában. Megosztott kompetenciákról van szó a tagállamok és az Európai Unió között. A javaslat nem volt egyébként túlságosan bőbeszédű ezekben a pontokban. Éppen ezért ezt a programot a helyi és regionális önkormányzatok számára lehetővé kell tenni a tagállami szabályoknak értelmében. Tudom, hogy például Svédországban nehéz ez a helyzet jogi szempontból, de itt ország specifikus ajánlásokra van szükség. Ezeken keresztül kell dolgoznunk. Én úgy gondolom, hogy meg kell találnunk azokat a feltételeket, amelyek világos helyzetet teremtenek, és ezt világosan kell megfogalmazni ebben a jelentéstervezetben is. Az egész programot egy stratégiai dokumentumra kell alapozni, amely uniós szintén javítja a hatóságok adminisztratív kapacitásait mindenféle hatósági szinten. A számvevőszéki ajánlások Görögország kapcsán ezeket hallhattuk, ezeket is figyelembe kell venni. Egy egységes stratégiai dokumentumról van tehát szó, aminek az a célja, hogy a hatékonyságot növelje, mert lehetővé teszi az együttműködés megvalósítását a már létező mm, technikai segítségnyújtási programok között. Arra is emlékeztetnénk, hogy nagyon fontos az, hogy helyszínen is a területi hatóságok és a helyi civil szervezetek, valamint a szociális partnerek is magukénak érezzék ezeket a feltételeket, illetve programokat. Enélkül nem lehet sikeres semmiféle program. Ez feltétele annak is, hogy a bizottsági javaslatban foglaltak megvalósuljanak, vagyis hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy növeljük a bizalmi légkör meglétét, és javítsuk az együttműködést a tagállamok, a bizottság, illetve más tagállamok között a Régiók Bizottsága számára, aki nagyon örül egyébként annak, hogy meghallgatják önök ma. Ez egy kísérleti terv, vagy egy kísérleti program, és mint ilyen nagyon hasznos arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy állandó eszközé alakítsuk-e, vagy sem. Ez gondolom, hogy ez egyik legfontosabb kérdés. Minden esetre jelenleg egy saját forrásokra vonatkozó javaslatról is van szó, amely nagyon hasznos lenne a programok megvalósítása érdekében. A technikai segítségnyújtásból való átcsoportosítások csak átmeneti megoldást jelenthetnek, és világosan mondjuk meg azt is, hogy ez a fajta finanszírozás egy a kohéziós politikára vonatkozó tehát ennek a politikának az alávetettségét fogja növelni, mm, a legitimitását nem szabad megkérdőjelezni, hiszen ez benne foglaltatik az európai szerződésben is. Örülünk annak nagyon, hogy a régiók bizottságában elhangzottakat is megfontolták, és reméljük, hogy azok a döntések, amelyeket végül meghozunk, egy általános egyetértést tudnak majd összekovácsolni az anyag mögött. Köszönöm szépen még egyszer, hogy fogadtak. Thank you, thank you very much. We have... Köszönjük. Itt van az Európai Bizottság képviselője is. Mary McCarthy and Kirsten Miller. Mind a ketten beszélnek, vagy ki, kiveszi át először a szót? Hello, um, I'm Mary McCarthy from the European Commission. Eh, McCarthy eh, vagyok az Európai Bizottságtól, a Strukturális Reform Támogatás eh, Szolgálatnak vagyok az igazgatója. Köszönöm mindenkinek, hogy foglalkoznak ezzel a jelentéssel, és megjegyzéseket tettek arra. Pozitívan állunk a párbeszéd elé, mindig rendelkezésre állunk, hogyha valami fajta tisztázásra van szükségük, vagy részkérdésekre rá akarnak kérdezni, valami nem világos, akkor nagyon szívesen elmagyarázzuk, tehát állunk az önök rendelkezésére. Köszönöm. Yes, if I may. Nos, én is én a regionális politikai főigazgatóságról jöttem, és eh, csak megerősíteni tudom azt, amit a eh, támogatószolgálattól érkezett kollega mondott, mi is, eh, amennyiben önöknek további információra van szükségük, állunk az önök rendelkezésére. Köszönöm. Valóban erre számítunk, és valószínűleg szükségünk is lesz az önök támogatására. Remélhetőleg a szöveg utolsó változata hamarosan elkészül. Köszönjük még egyszer, és mindenkinek a további munkához sok szerencsét kívánok. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 14-e szerda dél, mindenki számára elfogadható? 14-e 1-4. Wednesday. This is the next week, Wednesday. So... Tehát ez jövő szerda. Dél. És ezzel ezt le is zárjuk. Bresszó asszony jelentése következik. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtása. Um, this is one of the favorite topics. Ez az egyik kedvenc témánk. Miti. Um, so, um, uh, Az ECON és a Költségvetési Bizottság most készítenek egy jelentést arról, hogy uh, hogy is zajlott az első éve a stratégiai beruházási alapnak. A raportőrünk Bresso asszony um, a véleménytervezetet... Here véleménytervezetet ismerteti. I suggest a deadline for the amendment. A módosítók határidejét megint csak szeptember 14-ére tenném, tehát ezt javaslom délbe, délig lehet benyújtani jövő szerdáig a e, módosítókat, és e, így akkor majd októberben tudunk szavazni erről a véleményről. Bresszó asszony a szó. Eh, grazie. Eh, Köszönöm szépen. Mint ahogyan önök is tudják, ebben az esetben egy véleményről van szó. Ne haragudjon, hölgyeim és uraim, amennyiben kimennek a teremből, kérem, csendesen tegyék azt. Köszönöm szépen. Tehát ott tartottam, hogy ebben az esetben a büdzsé és az ECON szakbizottság az illetékesek, a vezető szakbizottságok, de mi véleményt készítünk, arról, hogy hogyan is működött az Európai Beruházási Alap ebben az első fázisban, nagyon fontos hozzájárulásról van tehát szó, mert úgy gondolom, hogy noha többször is emlékeztünk már arra, hogy ennek hozzá kell járulnia a gazdasági és területi kohézióhoz, hogy javítani kell a kohéziót a strukturális alapok és a stratégiai beruházások között, de jelenleg a rendelkezésre álló adatok alapján az mondható ki, ezek egyébként pozitív adatok, az alapra vonatkozólag alapvetően pozitívak ezek az adatok, tehát voltak projektek, sokat finanszíroztak, most is folyamatban van a dolog, tehát működő, képes, beindult ez a dolog. Nos, hát azért az viszont világosan kiderül, hogy a szinergiák szintjén a strukturális alapok és a beruházási alap között, tehát az EFSI között, vagy Juncker terv között, ahogyan azt mi magunk között nevezzük, nagyon-nagyon le, nagy lemaradást mutatnak. Úgyhogy mi erre szeretnénk felhívni a figyelmet, tehát a szinergia szint igen alacsony, annak ellenére, hogy nem ez volt a cél. Tehát először is szeretnénk a BEI, a bizottság figyelmét felhívni erre a problémára, és a nemzeti bankok, a nemzeti hatá, hatóságok, akik területi, helyi szinten támogatják ezeket a programokat, ezeket a beruházókat, hogy a szinergiákra is figyeljenek oda próbáljanak meg olyan módozatokat kialakítani, amelyek konkrétan hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy megvalósuljanak ezek a szinergiák. Ugyanis az ilyenfajta szinergiák eset, ilyen projektek esetében fontos és jó az, hogyha van egy közigazgatási finanszírozás, illetve egy banki jellegű hitelezés együtt. Ezen keresztül érdekesebb, komplexebb programokat lehet megvalósítani, akár kohéziós politikai szempontból is. Először is szeretnék arra emlékeztetni, hogy nagyobb együttműködésre van szükség, garantálni kell ezt az együttműködést, és a beruházási bank, illetve a tanácsadó testület számára ez központi és stratégiai fontosságú kérdésé problémává kell, hogy váljon. Második gondolat, a kohéziós politika számunkra ebben a szakbizottságban a legfontosabb feladat. Fontos lenne tehát nagyobb földrajzi kiegyensúlyozottságot biztosítani a projekteknek. Jelenleg ez sajnos nem valósul meg, a Juncker terv úgy tűnik, hogy olyan országokban koncentrálódik, ahol igazából nincsen szükség további beruházásokra. Az igazi hozzáadott értéket ezeknek a projekteknek a tekintetében pont az adná, ha ez nem így lenne, mert jelenleg, ahogyan elmondtam, a befektetési beruházási szempontból nem annyira rosszul álló területeken valósulnak meg ezek a projektek, vagy ezeknek a többsége. Tehát fontos lenne ilyen szempontból másként alakítani a dolgokat, a kevésbé fejlett régiókat jobban bevonni. Aztán itt vannak a határokon átnyúló projektek. Én úgy gondolom, hogy ilyen nincs is egyenlőre, de ha van is, nagyon kevés. Tehát a határon átnyúló projekt az, hogy legyenek olyan makroregionális stratégiák, amelyek szerintünk nagyon fontos volt, ezt az eredeti véleményünkbe le is írtuk. Nos, hát ez egyenlőre csak papíron valósult meg, tehát földrajzi kiegyensúlyozottság és a szinergia képesség javítása a kohéziós politikával együtt a transnacionális projektek támogatása lennének azok a témák, amelyekkel gyakorlatilag előről kell kezdjük a munkát. Pont ezért lenne fontos az, hogy a mi véleményünket figyelembe vegyék, az illetékes szakbizottságok és a BEI figyelmét is felhívják ezekre a problémákra. Aztán van itt egy másik kérdés, tematikus koncentráció amelynek szintén az a célja, hogy koherensebbé tegyük mindezt a kohéziós politikás, politikai célokkal, amelyeken nagyon hosszú ideig gondolkodtunk, nem csak az európai beruházások előmozítása szempontjából, hanem főként azért, hogy innováció valósuljon meg, munkahelyeket teremtsünk egész Európában. Egy utolsó gondolat, a finanszírozás ezeknek, ennek sokkal átláthatóbbnak, megbízhatóbbnak kellene lennie, mert egyelőre nem világos az, hogy hogyan valósulnak meg a kiválasztások, tehát a kiválasztási folyamatnak sokkal átláthatóbbnak kellene lennie. Itt is azt tudom elmondani, hogy a projektek kiválasztásának esetében nem a regionális és helyi önkormányzatokkal, hatóságokkal veszik fel a kapcsolatot, hanem inkább a tagállamokkal, már csak azért is, mert nincs is ilyen integrált projekt egyelőre, pedig szükség lenne rá. Ebből a célból én úgy gondolom, hogy meg kell erősíteni a nemzeti platformokat, a regionális platformokat, amennyiben már léteznek ilyenek, ha nem, akkor majd ezeket létre kell hozni minél hamarabb. Ezen keresztül javítani lehetne a szinergiák szintjét, mert az integrált projekteket így lehet elősegíteni. Azt is szeretnénk kérni, hogy ezek az integrált projektek, amelyek a Juncker terv és a strukturális alapok között valósulnak meg, a stabilitási paktumra vonatkozó költségvetési tételekben ne számolják bele ezeket. És végül arra is emlékeztetnék, hogy nekünk parlamentként javítanunk kell a saját monitorozási képességünket, hiszen minden bizonyos önök is tudják már, hogy a Juncker tervet tovább fogjuk vinni. Lehet, hogy módosítani fogjuk, de alapvetően azért már most arra gondolunk, hogy folytatni kell ezt a tervet, úgyhogy ebből is kifolyólag még fontosabb az, hogy ezeket az aspektusokat figyelembe vegyük, figyelembe vegyék, hogy a divergens beruházási politikák ne történhessenek meg. Figyelembe kell venni tehát a stratégiai irányvonalakat, amelyek már az Európa 2020-ban is benne vannak. Ez jelenleg nem kellőképpen hangsúlyos, tehát amennyiben ezeket a programokat, vagy ezt a programot tovább visszük, akkor fontos lenne erre az aspektusra is odafigyelni. Köszönöm. Köszönöm. Most megadom a szót az árnyék előadóknak, Pucs úr.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 szöveg nem kerüli ki az ellentmondásos kérdéseket, és a mai vita is ezt mutatja fel. Köszönöm szépen Presszolszonynak, hogy ennyire őszinte. Az FC alapok olyan forrásokat mobilizálnak, amelyek 100 millió euróra is rúghatnak, a további mobilizáció azért nem történik meg, mert a tagállamok nem eléggé aktívak a dologban. Hogyha az administratív terheket meg akarjuk szüntetni, ez lehet a legnagyobb akadály az Európai Bizottság szerint. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Kérdezem, hogy Fresso asszonynak van-e valamilyen álláspontja ezzel a ponttal kapcsolatban, vagy nem igazán kíván erre kitérni a jelentésében. Emellett az is elengedhetetlen, hogy megnézzük, hogy milyen típusú projekteket finanszírozunk az EFSI-ből. El kell mondanom azt is, hogy nem teljesen világos, hogy ezek magasabb kockázattal járó projektek-e, vagy nem. Úgy tűnik, hogy ez a feltételezés, hogy az innen finanszírozott projektek kockázatosabb projektek. Mm, annak a szakbizottságnak azonban nagyon fontos ezt figyelembe venni. Az FC alap egyedisége pont abban rejlik, hogy a magasabb kockázattal járó projekteket hajlandó támogatni. Úgy tűnik azonban, hogy az eddig, hogy a támogatott projektek tulajdonképpen általános kockázattal, e, e, e, átlagos kockázattal rendelkező projektek, tehát nem valósul meg ez az egyedi jelleg. Kérdezem, hogy a kondicionalitás megvalósul-e? A jelentés tervezet szerint úgy tűnik, hogy nem kap elég támogatást az EFSI alap. Nem azt akarom mondani, hogy a jelentéstevő nem akarja ezt megemlíteni, inkább csak azt mondom, hogy az, a jelentésterv kellene, hogy hangsúlyozza az EPSZ-en fontos jellegét. Ezek az alapok, tehát az strukt, a, a, és beruházási alapok nem szabad, hogy az FC sikerét korlátozzák. Nem szabad, hogy ezek egymás útjába álljanak. A Regi Szakbizottság tagjainak fontos lehet az, hogy strukturális és beruházási alapok jövőjét biztosítsuk, és egyértelmű jelzést kell küldeni az Európai Unió több intézményének ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen a jövőbeni munka előszelének tekintem ezt a jelentéstervezetet, és köszönöm Bresszó asszonynak. Tomasics. Tomasics asszony nincs itt. Következő árnyék előadó az Alder részéről, az éppen én vagyok. Tehát akkor én is elmondanám, mit gondolok erről Bresszó asszonynak. Köszönöm. Köszönjük a véleményt, Bresszó asszony. Azzal kezdeném, hogy jó eredményeket sikerült elérni az Európai Stratégiai Befektetési Alappal. Ez a, a pénzügyi megszorítások miatt egyszerűsítenünk kell a jogszabályokat, és kiegészítő jellegűvé kell tenni egymáshoz képest a strukturális és a stratégiai alapokat. Ez az egyetlen jó irány, amelynek révén a beruházások multiplikátor hatása megjelenik, illetve növekedés befordul az európai gazdaság. Fontos, hogy az FC adjon támogatást határon átnyúló projektekhez, amelyeknek magas a hozzáadott értéke, illetve erősítse meg az európai tanácsadó csomópontok. Na niveau Európai Investicionna Bank. Az a tanács, az a tanácsadás, amelyet az Európai Beruházási Bank nyújt, az nem feltétlenül ér le a regionális szintre, tehát a tanácsadás szintjét kell lejjebb vinni, és közelebb hozni a kedvezményezettekhez. Ezekre, erre a célra szolgálnak ezek az advisory hubok, és így is így érhetjük el jobban a strukturális és stratégiai alapok közti szinergiákat. Ezért támogatom a vélemény szerzőjének az álláspontját. Az online platform is egy jó ötlet, amelynek révén összeköthetjük a befektetőket a projekt eh, gazdákkal. Ez a portál láthatóbb kell, hogy legyen, és ennek révén több tőkét vonzhatnak ezek a projektek. Az FC szempontjából ez fontos. Az, hogy a strukturális és beruházási alapok, valamint az FC hogyan lehetnek kombinálhatóak, nos, ehhez olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek leegyszerűsítik az összekötési pontokat a kétféle alapok között, a kétféle alap között, különös tekintettel arra, hogy sokféle eszköz van, amelyek között meg kell teremteni a szinergiát, illetve az együttműködést. És végezetül szeretném a közvéleménynek szánt információt is megerősíteni. Sajnálatos módon a sikereinket nem reklámozzuk kellőképpen. Még mi sem tudunk a sikerekről, noha nekünk kell monitoroznunk a pénzek elköltését. Nem elégséges tehát az információ, és ez alapján nehéz megítélni, hogy egy projekt az magas kockázatú vagy sem, kellőképpen elő van-e készítve, mennyire fontos ez az állampolgárok szempontjából ez a projekt. Mindezek javítása szintén jobb szinergiát teremthet. Mindezt tehát árnyék eh, előadóként mondtam, a Michelnek adnám meg a szót, aki azonban nincs itt, Renke Azt. That again went really quick. And um, also from my side... Uh... Én a magam részéről szintén megköszönöm a raportőrnek a véleményt, és abban is egyetértünk, hogy az EFSE, EFSI, illetve a strukturális alapok jobban össze kellene, hogy folyjanak, illetve együttműködjenek egymással. Örülök, hogy most szó van erről. A múltban felmerült egy aggodalom, amelyet én is osztok, ez a beruházások közti koherencia és konzekvenseke ezek a beruházások. Itt látok sok kihívást, sok problémát, és ezért eh, kritikusan állok a jelenlegi megvalósításhoz. Eh, eh, Igazándiból javítani szeretnénk tehát a projektek megvalósítását, de a jelenlegi helyzettel kapcsolatban erősen szkeptikus vagyok, és szerintem joggal. A javaslatban, amit meg szeretnénk erősíteni, az addicionalitás elve. Ez eh, egy olyan terület, ahol szerintem ennek a biztos bizottságnak eh, határozottabban kell megnyilvánulnia, illetve lenne egy kérdésem a bizottsághoz. A vesztesség eh, védelemmel kapcsolatban. Annak idején szó volt arról, hogy az FC lefedi a beruházásoknak a nagyobb kockázatú részét, és most ez megváltozott, a strukturális alapokra terhelnék rá a nagyobb kockázatot, ezt mi kritizáljuk, és nekünk, regionális bizottságként nagyon határozottan kell kiállnunk ezen változás ellenében. A közvéleményben szintén nagy visszhangot kapott a tőke e, sokszorozó hatása az EFSZ-nek. Azt gondolom, hogy nem értük el azt, amit terveztünk. Ezt megint csak meg kéne vitatnunk, akár ebben a jelentésben is. Abban is egyetértek, hogy az átláthatóság szintén fontos ezekben a programokban meg kell ismertetni ezeket a programokat, ki kell építeni a bizalmat, így lehet csak vonzani a magánbefektetőket, hogy ők is beszálljanak, és ne csak az állami szektor vagy az EU finanszírozzák ezeket a projekteket. Én tehát egy konstruktív vitára számítok, és köszönöm a véleményt a raportőrnek. Köszönöm a következő árnyékelődő Demató asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Látom, hogy milyen sokat dolgozott a jelentéstevő, és hogy javítani szeretni a helyzetet ebben a témában. Azonban továbbra is arról beszélünk, hogy egy olyan tervet hogyan lehet javítani, amely már önmagában sem eléggé meggyőző. Milyen kritériumok alapján választják ki ezeket a projekteket. Tudjuk, hogy alapvetően a bizottsági prioritásokkal kellene összhangban állanak, de aztán konkrétan mi történik? Hogyan tudjuk kiválasztani, hogyan értékelik, hogyan választják ki az érdemes projekteket? különböző adatokat hallhattunk a multiplikátor hatással kapcsolatban, de ezek alapvetően még csak előrejelzések, semmiféle konkrétumot még nem kaptunk, tehát nem lehet még arról beszélni, hogy a köd eloszlott volna. A garanciák, a finanszírozás, a kőolaj közúti szállítás, és más környezetkárosító projekteket támogatunk, viszont a megújuló energiaforrásokat nagyon kevéssé. A bankok maguk is a köz, kis és középvállalkozásokat kellene támogassák, de konkrétan nem nagyon látunk ilyen eseteket. Nem ö, arról van szó, hogy egy bárány, illetve hogy egy, egy farkast próbálunk báránybőrbe bújtatni. Nem egy új pénzügyi konstrukcióról van szó, amely a régi manővereket próbálja új színben feltüntetni? Én azt hiszem, hogy az igazi adatokat nem is látjuk, ezeket elrejtik előlünk, és miután közpénzekről van szó az FSI esetében, helyes lenne, hogyha az átláthatóság megvalósulna mindenféle szempontból, és nem csak bizonyos területeken, annak érdekében, hogy az emberek lássák, hogy hová is, hol fecsérelik el a pénzüket a parlament mit tehet? Monitorozzon, és hogyan tudjuk betölteni ezt a funkciót, hogyha az információkat sem kapjuk meg? Nem elég az, hogy néha egy-egy biztos, vagy a BEI megjelenik itt előttünk, és azt mondják, hogy majd kapunk konkrét összegeket, számokat, adatokat, de ezeket igaziból sosem kaptuk meg. Sajnos kint a világban nagyon sok olyan állampolgár van, aki szeretne környezettudatosan élni. Vannak mikro, kis és középvállalkozások, akik szeretnének innoválni, szeretnének tovább élni, és szeretnék megőrizni a munkahelyeket az ott dolgozók számára. A Juncker terv nem segíti az ő problémáikat. Köszönöm. Thank you. Now we continue with, uh, Mr. Köszönöm szépen, Zeller úr következik. Köszönöm szépen. Hogyha megnézzük, hogy mely projekteket finanszíroz az Európai Beruházási Alap, a biztosítások, a beruházások biztosítása érdekében ezt az Európai Beruházási Bank honlapján meglát, megtalálhatják. Ott minden projekt szerepe. Látjuk tehát, hogy ez egy nagyon nagy, vegyes, vegyes felvágott. Az, azok a projektek, amelyeket támogatunk, lehetnek nagy lakásépítési projektek, például vagy a lakások szanálása, felújítása, szigetelése, mezőgazdasági projektek, vagy szélparkok, offshore szélparkok létrehozása, ezeknek a kohézióhoz túl sok köze nincsen. Hogyha megnézem Bresszó asszony javaslatait, és jól értelmezem ezeket, akkor ő azt szeretné, hogy erősebb koordináció valósuljon meg az FC terv és a kohéziós politika között. Én csak figyelmeztetni tudok mindenkit. Két teljesen különböző filozófiáról van szó. A strukturális politika, illetve a biztosítások a beruházások biztosításával kapcsolatos projekteket illeti, itt tulajdonképpen kockázatbiztosítás érdekében magán kockázatbiztosítással igyekeznek magán beruházásokat mobilizálni olyan projektekre, amelyek bizonyos kockázatot tartalmaznak, és ezért közfinanszírozást nem kapnának. Ez az egésznek a lényege. A probléma az, hogy az Európai Unió költségvetéséből, a kutatási keretprogramból, illetve a CEF-ből, a Connecting Europe facilitásból pénzeket állítottunk rendelkezésre, a lebonyolítása ezeknek azonban bankügy, banki ügy és banki kritériumokat vesznek itt figyelembe. Az e, e, Beruházási Bank és az Európai Bizottság részéről, hogyha az FC első körre lefutott, akkor magyarázatot szeretnénk kapni, tájékoztatást kapni arra vonatkozóan, hogy mi történik a pénzekkel, azokkal a pénzekkel, amelyeket a bank kezel, és amelyek ezekből az alapokból kerültek a bankhoz. Most 2010 és 2017 között az EFSZ-t korlátozták, de 2017-ben folytatódna az FC, ehhez azonban további pénzekre van szükség, és aztán további projektekre, a, amelyek megfelelnek az alap filozófiájának. Nem gondolom, hogy a közlekedési vagy a tudományos életben dolgozók, vagy az ebből támogatottak hajlandóak további pénzekről lemondani az FC érdekében, vagy, vagy megint um, kifoszthatjuk a Connecting Europe um, programot hogyha most a kohéziós politika és a strukturális politika, illetve az EFSI között kapcsolatot állítunk fel, akkor tulajdonképpen magától értetődő lenne azt mondani, hogy azok a pénzek, amelyek eddig a strukturális, amelyek eddig a kohéziós politikára, strukturális politikára voltak elkülönítve, ezeket az EFSI-be átirányíthatjuk. Ez szerintem nagyon vékony jég, és nem tudhatjuk, hogy a kohéziós strukturális politikát hogyan fogjuk majd 2020 után folytatni, és milyen hatása lesz ennek. Úgyhogy azt gondolom, hogy a bizottságtól és a beruházási banktól kérnünk kellene valamilyen tájékoztatást, hogy mi történt eddig az FC keretében, tájékoztassanak bennünket arról, hogy a költségvetésből kapott pénzekkel hogy számoltak el, hogyan kezelték, sikerült-e magánforrásokat mobilizálni, Eddig csak azt olvasom, hogy azt tervezik, hogy további beruházások valósulnak meg a magán finanszírozásból, magángazdaságban az EBB e pénze mellett. Tehát ezek egyelőre terv szintjén vannak. Nos, azt, is, azt a vitát is folytatnunk kell, hogy a kohéziós és a strukturális politikának mi lesz a jövője. Az Európai Unió költségvetéséből, közpénzből együttműködve a regionális vagy a nemzeti szolgálatokkal, amelyek szintén a közszolgálathoz tartoznak. Nos, ezek összefogásával kell elérni azt, hogy a gazdaság újra beinduljon, de közben a szociális kohézió is erősödjön, de ez egészen más, mint amit az EFSI tervez, célul tűzött ki, és addig, amíg nem látjuk világosan, hogy mi lesz a jövője ennek a projektnek, szerintem a két dolgot külön kell választani. Ez az én véleményem. Elnök, köszönöm. Farkazer Sziszó következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálok a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett. Presszó asszony mm, az európai stratégiai beruházási alappal kapcsolatos legfontosabb kérdésekre kitért az addicionalitással, a komplementaritással és a szinergiákkal kapcsolatban. Itt uh, ugye az FC és az strukturális alapok közötti szinergiákról van szó. Ami a stratégiai beruházásokat illeti, az addicionalitás nagyon fontos. Biztosítanunk kell, hogy olyan projekteket finanszíroznak ebből, amit nem finanszíroznának más strukturális alapokból. Ez az alap ugyanis az FC nem a strukturális alapokat vagy a beruházási alapokat helyettesíti, nem ez a szerepe, hanem több beruházást kellene, hogy generáljon. Nem arról van szó, hogy olyan projekteket finanszírozanak, amelyeket csak magán eh, finanszírozásból lehetett eddig megvalósítani, hanem egyszerűen egy kiegészítő közfinanszírozást kell, hogy biztosítson. Aztán meg kell vizsgálni azt is, hogy földrajzilag hogy oszlik el ez a eh, támogatás határokon átnyúló, eh, projekteket, projekteknek nagyobb támogatást kellene adni. Köszönöm szépen, Bustinár úr, Bustinár úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, szeretnék eh, köszönetet mondani Mercedesnek a kiváló munkájáért, mert a tervezet pontos képet ad eh, arról a valóságról, amelyet egyes biztosok nagyon rózsásan festettek eddig le, Kezdetben azt mondták, hogy ez EFSI lesz majd a minden problémánkra alkalmazható csodaszer. A valóság azonban az, hogy ezen elvárásoknak és ennek a narratívának nem felel meg az EFSI. A Bresso asszony és a többiek is elmondták, hogy a beruházás, ezen az EFSI stratégiai komponense hiányzik, miért eh, eh, ruházzunk be stratégiai alapból például az épületek eh, mm, szigetelésébe. Ez valóban egy stratégiai investíció? Ez kockázatos investíció? Egyáltalán nem. Csak azért, hogy a pénzt lehívjuk, azért, mert ez olcsó pénzeszköz, hát ez nem elég argumentum. Megnézni, megnézve a beruházási eszköz stratégiai eloszlását, Nos, mi e- egyesek közülünk emlékeznek a Connecting Europe eh, programmal kapcsolatos vitákra. Eh, a kezdetekben azt mondták, hogy aki először jön, az kapja meg a pénzt. Ami az EFSZ-t illeti, itt vagyunk, nem Romániára fogok utalni, hanem Lengyelországra. Lengyelország kiválóan és nagyon intelligens módon hívják le a pénzt. Még ma eh, mindenek ellenére Lengyelország csak 80 millió eurót kapott, nem fogok más kohéziós tag országokról beszélni. Ez én keserű kérdésem az az, hogy elnézést, de a kohéziós tagállamok 10 milliárd e- euróval járulnak hozzá az EFSI-hez, és hogyha azt mondják nekünk, hogy jó, semmi probléma, nincsen földrajzi kritérium, nincs földrajzi kiegyensúlyozottság, akkor ezzel nekem nagy problémáim vannak mert a pénz elmegy a kohéziós országokból olyan országokba, amelyek nem tartoznak kohéziós támogatandó célokhoz, és úgy tűnik, hogy ők ráadásul az FC legjobb kihasználói, kedvezményezetjei. A kohéziós politika és, a és az FC közötti szinergiákról van szó a kohéziós pénzek átirányítását az EFSI-be azon feltétel mellett fogadtuk el, hogy szinergiák legyenek ezekkel a beruházásokkal. Hogyha ez a szinergia nem létezik, akkor az Európai Parlament miért fogadja el a továbbiakban az átutalásokat, az átirányításokat? Mindenki említett említette, hogy fontos nem csak az EFSZ-t folytatni, hanem a pénzek a költségvetését növelni is. Egyesek lehet, hogy megint a kohíziós költségvetés felé kacsingatnak. De hát mi a garancia arra, hogy megvalósulnak a szinergiák. A szinergiáknak mérhető módon meg kell valósulniuk, és nem csak a szavak szintjén hogyha mondjuk villamosokat indítunk, akkor megtakarítjuk az energiát, csökkentjük a kibocsátást, jobb a versenyképesség, kevesebb a kevesebb a károsanyag kibocsátás, ez nagyon szép, de hát nem igaz. Egy ilyen magyarázatra nem vagyunk vevők. És egy nagyon fontos kérdésem a következő. Az, EU, az FC ről van szó, ez vajon a kohéziós politika jövőjére irányuló gyakorlat? Úgy tűnik, hogy ugyanazok a biztosok, akik ezt a rózsás képet próbálják eladni nekünk, azt akarják emellett megetetni velünk, hogy a kohéziós politika nagyon hasonló lesz a Juncker tervez a jövőben. Ahogy a pénzt a, az Európai Bizottság átutalja a, köl, a tagállamokhoz, ez nagyon hasonló lesz. Elnézést, de ezt az érvelést nem fogom bevenni. Világossá kell tenni a bizottság számára is, hogy nem szabad ezt így folytatni. Először is meg akarjuk őrizni a kohéziós politikát, mint alapvető eh, tényezőt, annak érdekében, hogy csökkentsük a diszparitásokat, illetve az európai polgárok bizalmának megőrzése vagy visszanyerése szempontjából is fontos ez. A nettó befizető országok, illetve a kedvezményezett országok is, mind a két csoport nagyon jól tudják, Minkovská korábbi miniszter, mostani biztos is ebben mutatta azt, hogy egy eurós nettó beruházó által befizetett hozzájárulás 66 centtel, további 66 centtel hozzájárul a know-how, a technológia és egyéb fejlesztésekhez. Minden esetre e, ennek 70%-a ráadásul Németországba megy, amely Európa motorja, a legfontosabb ipari hatalom. Úgyhogy nézzük meg komolyan ezt, és nézzük meg, és mondjuk e, az Európai Bizottságnak tegyük világosá, hogy nem akarjuk, hogy a kohéziós politika jövőjével játszanak, és ne abból induljanak ki, hogy a parlament úgyse ért ehhez, majd mi a bizottságtól ezt megetetjük a parlamenttel. Nem, nem, ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, és nem vagyok hajlandó a kohéziós politika jövőjét kockára tenni, ne legyen ebből beruházási alap. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Piráki asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Panacea, ez egy görög szó, panakea, ugye így mondják ezt. Én azt gondolom, hogy az FC nem eh, ilyen csodaszer, hanem egy nagyon innovatív eh, eszköz, egy kicsit hát nem éppen hagyományos, eh, és most arról beszélünk, hogy hogyan módosítsuk az efsz vonatkozó, nem arról beszélünk, hogy hogyan módosítsuk az efsz vonatkozó rendeletet, hanem arról, hogy hogyan alakuljanak ki, hogyan valósuljon meg az együttműködés az EFSZ és a strukturális beruházások között. A legutóbbi helyzetjelentés szerint az EFSI teljes átétele 110 milliárd, sokszorozó hatása. Ebből a tagállamból olyan országok, mint Görögország eh, például 535 eh, milliót kapnak, és ez 1,1 milliárdot eh, 1,1 milliárdot hozna még, generálna, ez nem igaz, ez nem elegendő, itt valami hiányzik. Emellett az, ez az információ, ami az FC működésére vonatkozik, ez is hiányos. Az FC hogyan lehet kihasználni? Én módosító javaslatokat szeretnék benyújtani annak érdekében, hogy az Európai Bizottság eh, ráford, a erőfeszítéseit erősítse. Ciprust kizárták ebből például. Az KKV-k nagyon fontosak, a KKV-k ezzel kapcsolatban kb. 75 millió, milliárdot kapnak az EFSI-ből, és most azt halljuk, hogy az KKV-k nem használják föl a rendelkezésre álló pénzt. Most meg kell nézni azt is, hogy a ágazat hogyan működik együtt az EFSI-vel. Azt hiszem, hogy a bankokat nagyon megváltoztatni nem tudjuk, de meg tudjuk győzni őket arról, hogy csatlakozzanak hozzánk a pénz pozitív felhasználásában. Köszönöm szépen, Fanny Szteroly Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy hatást tettek rám a különböző hozzászólások, egyesek azt mondják, hogy ne történjen emez, mások azt mondják, hogy semmiképpen ne történjen amaz. Most egy véleménytervezetről van szó, egy végrehajtási jelentéshez készült véleménytervezethez. A Költségvetési Bizottság is tett valamit az asztalra, aztán az Európai Bizottság az EFSZI meghosszabbításáról szóló javaslattal áll majd elénk hamarosan. Nos, persze egy lehet kiabálni, de mindennek mi lesz a vége? egy kicsit elvesztettem az orientációt, kicsit eltévedtem. Most nem, a, nem is a végrehajtásról kellene, hogy beszéljünk. Az Európai Bizottság, tudom, hogy hallják, hogy mit beszélünk, az Európai Bizottság most már teljesen más eh, szinten van. Nekünk nem a Regi Szakbizottságban kellene erről beszélni, hanem a frakciókban. jövő héten a frakcióüléseken kellene e- ezt megvitatni. Én szerintem is vannak lehetőségek, eszközök, de ezért mégiscsak valahogy máshogy kell megközelíteni ezt a témát. Nos, ami a közbeszerzéseket illeti, ide megy a pénz, oda megy a pénz, a e, bankokat ez ugyanúgy érinti, aztán gyorsítani kell az eljáráson, nyomás alá helyeznek bennünket. Meg akartam nézni, hogy a sajtóban hányszor volt erről szó, e, hányszor nyilatkozott az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban. Meghal- már az 50-nél abba hagytam a e, számolást, mert egy elég torsz kép alakult ki a sajtóban erről. Persze, igyekszünk gyorsítani, magasabb sebességre kapcsolni, de ez egy kicsit véleményem szerint a valóságtól elrugaszkodott vita. Hogyha a vita során most azonban nem jutunk eredményre, és túl későn eszmélünk fel, nos, felmerült a kérdés, hogy mikor lesz valódi értékelés. 2017-re tervezték ezt. Na, hát kiváló. Akkor ennek így is kellene történnie. Egy kis időt kell majd erre szánni, készül majd egy jelentés, módosító javaslatok készülnek, és akkor így folytatódik a munka. A vonat pedig halad. Az idő múlik, a karaván halad mondjuk magyarul, hollandul ehhez még a kutyák is ugatnak, a közbeszerzésben nem történik senki, semmi, senki nem hallgat meg minket, senkit nem érdekel, hogy mit, mit beszélünk. Megint csak a kommunikáció teljes hiánya valósul meg. Ami a közbeszerzéseket, kap, közbeszerzéseket illeti, talán módosító javaslatokat lehetne benyújtani, de frakció szinten kell ezt megvalósítani, mert különben túlságosan szétesik a munka, mert nagyon sok mindent mondunk, sok helyen, sokféleképpen. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a vitát. Megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, és aztán Bresszó asszonynak az Európai Bizottságtól Florentin Hopmeyer van itt, az ECFIN részéről, tessék ön olyan szó. Very much, uh, on... Köszönöm. Köszönöm, nagyon érdekes vita volt ez, és köszönöm a lehetőséget, hogy a bizottság is szót kap arra, hogy beszéljünk. Hopmeyernek hívnak, a DG ECFIN-nél dolgozom, Hanna Tutkával vagyok itt, aki a regionális főigazgatóságon dolgozik. Nos, az, es, az esetleges javaslatokra szeretnék reagálni, illetve a következő lépéseket fogalmaznám meg, ahogy ez a június 1 közleményünkben szerepel először is. Szeretnék néhány adatot ismertetni az FC-vel kapcsolatban. Egy év alatt az FC 115 eh, milliárd eh, eurót mobilizált 26 tagállamban eh, 200 ezer KKV kapott ebből a pénzből, illetve volt ennek kedvezményezetje, és más beruházásokhoz is hozzájárult az EFSI. 85%-a a várt beruházásoknak a más külső befektetőktől jön, várakozásaink szerint az FC gazdasági társadalmi kohézióhoz járul hozzá, ami a földrajzot, illetve az ágazati diversifikációt illeti, az Európai Bizottság és az EBB mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kohéziós országokból több projekt jelentkezzen. Vannak erre szolgáló eszközeink, először is, mint ahogy az itt már elhangzott ebben a bizottságban is, a kombinációja az EFSZ-nek más Európai Uniós finanszírozási eszközökkel, különös tekintettel a strukturális és beruházási alapokra. Az ezzel a kombinációval kapcsolatos útmutatás februárból csak az első lépés Amire most szükségünk van az az, hogy az útmutatáson túllépjünk, és a gyakorlatban is megvalósítsuk ezt a szinergiát. A júniusi közlemény kifejezetten azt mondja, hogy a bizottság és az EBB flagship projekteken fog dolgozni, amelyek bemutatják 2016 végéig, hogy hogyan valósulhat meg ez a fajta kombinálása a kétféle alapnak, és én biztosítatom önöket arról, hogy jó gyakorlatokat próbálunk találni, illetve kidolgozni ennek a kombinációnak az előnyét megpróbáljuk előmozdítani, e, és e, a kombinációt kidolgozni. E, az FC és a stratégiai alapok kombinációjára vannak már gondolataink, ami a, vannak a beruházási platformok, amelyek a földrajzi elterjedést is segítik. Regionális szinten már az elsőt fel is állítottuk, és még lesznek mások is az európai tanácsadó csomópont szintén célzottabb megközelítést fog majd lehetővé tenni, és emlékeztetek arra, hogy már 18 nemzeti fejlesztési bank írt alá a, egy megállapodást az Advisory Hubbal, és cserélik ki a legjobb gyakorlatot, illetve veszik fel a kapcsolatot a projektek promótereivel. Mi mindent megteszünk, hogy együttműködjünk ezekkel a szereplőkkel, és a felülvizsgálatnál pedig odafigyelünk arra is, hogy hogyan lehet a strukturális alapok és az FC kombinációját könnyebbé tenni, és hogyan lehet az ágazati és földrajzi lefedettséget növelni, valamint hogyan lehet előmozdítani ezeket a tanácsadó csomópontokat, habokat a bizottság egyetért azzal, hogy a határon átnyúló projekteket is bátorítani kell, mert ezeknek az unió szempontjából magas a hozzáadott értékük. Emellett az addicionalitásról beszélnék még, mert az is elhangzott itt. Az addicionalitás az EFSZ-nek egy kulcsfontosságú eleme, és itt ezzel kapcsolatban az alábbiakat mondanám el. Az EFSZ rendelet alapján azok a projektek, amelyek speciális tevékenységnek felelnek meg, az EBB speciális tevékenységnek, tehát nagyobb kockázatúak, ugyanakkor mégis befogadhatóak, azok additi, addicionálisnak tekintendőek. Az EBB új termékeket is kialakít, amely az addicionalitás előmozdítását szolgálja, illetve lokális és regionális regionális szinten való kiterjesztését teszi lehetővé az eddigi erőfeszítéseknek. A bizottság azonban tudatában van annak a kritikának, amely az addicionalitással kapcsolatban elhangzott a különböző érdekeltek részéről, és azban is egyetértünk, hogy az EBB további erőfeszítésekre képes az addicionalitással kapcsolatos kérdések meg fognak jelenni a további jogszabályi eh, tervezetekben is. Emellett az átláthatósággal kapcsolatos aggályokra is eh, eh, sor kerül majd, illetve azok rendezését megkíséreljük mondjuk a jogszabály tervezetekben. Az elmúlt egy évben az FC sikere nem kérdőjelezhető meg. Az átfogó erőfeszítések, amelyek ezzel a beruházási tervvel kapcsolatosak, már most konkrét eredményeket hoznak Nyilván folytatni kell ezt a munkát annak érdekében, hogy fenntartható szintre növeljük a beruházások mértékét, mennyiségét. Tisztelt képviselő, köszönöm az eddigi támogatást, mert úgy gondoljuk mindannyian, hogy Európa versenyképességéhez ez a projekt nagyban hozzájárul, és köszönöm a figyelmüket is. Bresszó asszony, öné a szó amennyiben önnek is van megjegyzése, vagy kérdésekre válaszolni. Köszönöm szépen. Természetesen nincsen most itt arra idő, hogy kommentárral illessem az összes felvázolt kérdést. És természetesen majd a módosítások kapcsán lehetőségünk nyílik arra, nem csak arra, hogy a felvékjelentéstevőkkel beszéljünk, hanem arra is, hogy bizonyos részeket komolyabban vegyünk, hangsúlyosabbá tegyünk az első véleményben egész egyszerűen csak az idő vagy a, a hely hiánya miatt bizonyos témák kevéssé hangsúlyosan jelennek meg, de a módosításokon keresztül ezt majd pótolni tudjuk. Én azt hiszem, hogy nagyon érdekes volt a vita. Azért is mondom ezt, mert ebből olyan megjegyzések jöttek ki, amelyek kérdésekre a bizottság által adott válasz, ból kiderül számunkra, hogy ezek a kérdések, amelyeket már az első jelentésünkben is, ha jól emlékszem, Van Nistelrooy úr első jelentésében mi hangsúlyoztunk, és aztán később, vagyis most, az első jelentés értékelése során elkészülő véleményünkben is hangsúlyozunk, ugyan azt mutatják. Tehát itt a bizottság képviselője is nagyon érdekes képet festett le. Oda fogunk erre figyelni, meg fogjuk hallgatni, és aztán meg is fogjuk valósítani. El kellene tehát mozdulni pontosan abba az irányba, amit mi is mondunk, vagyis javítani kellene a földrajzi eloszlás helyzetét, illetve valós integrációt kellene megvalósítani az EFSI és a strukturális alapok között. Ez nem azt jelenti, hogy megkettőznénk az erőfeszítéseinket, hanem hogy egyszerűen a strukturális alapokat is jobban fel lehet használni akkor, hogyha mondjuk vannak kockázatosabb tervek, amelyeket a strukturális alapokon keresztül nem lehet támogatni, de az EFSIN keresztül igen, akkor a kettő együtt egy szinergia hatást tud kiváltani. Elismertük azt is, hogy jelenleg Bosztinár úrnak is igaza van abban, hogy figyelembe veszük azt, hogy honnan érkezik az EFSI befizetés, és működőképes projektekre van szükség, ezeknek az alapoknak egy részét legalább a Connecting Europe-tól ugye elvettünk alapokat, tehát valamennyire erre, ezekre a területekre mégis vissza kell irányítanunk az FC-ből származó bevételeket, illetve a projekteket ilyen tekintetben kell meg kiválasztanunk. Az uniós beruházási politikák prioritásait a bizottság határozza meg, tehát mi is oda fogunk figyelni az új rendeletre, és arra, hogy ezek a tervek hogyan valósulnak majd meg a valóságban. Én szerintem itt is meg kell próbálni majd, például a régiók bizottságával együttműködésben elgondolkodni azon, hogy hogyan tudnánk jobban bevonni a regionális szereplőket. Ne felejtsük el, hogy a strukturális alapok szinte mindenhol regionális kézben vannak. Ezeket jobban be kell vonni akár a platformokba, tehát a nemzeti platformokba, de a regionális és helyi önkormányzatok számára is világossá kell tenni, hogy milyen lehetőségek vannak. Akik találkoztak regionális és helyi szereplőkkel, pontosan tudják azt, hogy nagyon érdekel mindenkit az EFSI, viszont nem igazán ismerik azt, nem tudják, hogy hogyan induljanak el, milyen lépéseket tegyenek. Tehát szerintem nagyon jó gondolat az, hogy a BEI és az Advisory Hub a nemzeti platformokra alapozva, ezek ugye banki platformok, nemzeti bankok, beruházási bankok vesznek bennük részt, nos, rajtuk keresztül vonjuk be a helyi és regionális önkormányzatokat, hiszen ők azok, akik meg tudják valósítani ezeket a projekteket. Ahhoz, hogy szinergia jöjjön létre, ahhoz arra van szükség, hogy az összes érintett felet bevonjuk. Ez eddig nem történt meg, éppen ezért számunkra nagyon érdekes és fontos gondolat az a bizottság részéről, hogy ebben a második fázisban az EFSI újraindításában figyelembe veszik a bizottság részéről is a felmerült adatok alapján kirajzolódó képet. Szerintem bizonyos korlátokon belül kimondhatjuk, hogy az FC igenis egy siker volt, hiszen 115 milliárd euró mm, befektetést tudtunk aktiválni. Ez nem rossz, ez már egy első um, eredménynek egyáltalán nem mondható rossznak. Tehát pont ezért gondoljuk azt, hogy folytatni kell ezt a munkát, tovább kell menni, de el kell gondolkodni ahhoz, azon, hogy hogyan tudnánk e- ebből a lehetőségből mindenki számára valós lehetőségeket kovácsolni, hogyan tudnánk mindezt összhangba állítani azokkal a célokkal, amelyeket általános értelemben a kohézió kapcsán fogalmazunk meg. Ez egy fontos általános uniós célkitűzés, a kohézió. Tehát fontos lenne az, hogy még akkor is, hogyha másként áll, tehát mint, még akkor is, hogyha különböző célokról van szó, mégis ezeket összhangba kell tudni állítani, ez egy homogén helyzetet kellene teremteni, és nem kellene a régiók között meglévő különbségeket tovább mélyíteni, sőt, inkább ezeket el kellene tüntetni. Én szerintem érdekes jó vitánk volt, a módosításokon majd még sokat fogunk vitázni, de készüljünk fel arra is, hogy egy új fázis következik, és erre szerintem a jelenlegi reális helyzet értékelésén keresztül tudunk csak helyesen felkészülni, össze kell hasonlítanunk a különböző területeken kialakult helyzeteket, hogy lássuk pontosan, mire van szükségük a helyi és regionális önkormányzatoknak, és ennek fényében tudjuk megváltoztatni az érvényben lévő szabályokat, hogy minél teljesebb mértékben fel lehessen használni ezeket a pénzeket nem csak mennyiségi értelemben, hanem főként minőségi értelemben gondolom ezt, hiszen az egyik legfontosabb cél, megismétlem az Európai Unióban, az a területi és szociális kohézió megvalósítása. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Itt lezárnám a vitát ezzel a témával kapcsolatban, és ezzel a mai munkánkat is lezárjuk. Kérem, folytathatjuk a koordinátorokkal most rögtön? Köszönöm. Kérem, kedves kollégák, akik nem érdekeltek a koordinátorok ülésének tárgyalásán, azok hagyják el a termet.